A holnap 10 óra 30 után kerül sor. Végezetül pedig eh, Rosa Migueles Ramos asszonynak a jelentése következik, az alkalmazott kutatás a közös halászati politika területén. Eh, köszönöm szépen, elnök úr! fény kérdése az nagyon jó volt, gyakrabban kellene levenni a világítást, különösen azok tekintetében, akik az éjszakai ülésre, akiknek az éjszakai ülésre van bérletük. Most olyan, mintha kisütött volna a nap. Tisztelt elnök úr és tisztelt biztos úr, fontos az ökoszisztémák közötti összhang megteremtése, ügyelni az emberi tevékenység hatására a környezetre, javítani a technológiai ismereteket, az innovációt. Ezek olyan feladatok, amiket nem lehet kivitelezni, hogyha az Európai Tudományos Közösségre nem tudunk támaszkodni. A halászati kutatás is egy olyan terület, ami nagyon fontos, amikor a különböző ajánlásokat kívánunk hozni, illetve jogalkotással foglalkozunk. Nagyobb befektetésekre van szükség, hogy biztosabb adatokat kapjunk, ezzel jobban és hatékonyabban tudnánk támaszkodni. Egy tudós mondta közelmúltban, hogy pénz, nem pénz, hanem emberi erőforrásra van szükség. Ez nagyon jól tükrözi a helyzetet. A halászat területén a kutatásnak vannak pénzügyi eszközei, de kettős problémával állunk szemben. Egyfelől azok az összegek, amelyek szerepelnek a hetedik keret programba a tengeri kutatásokra, ami egy horizontális téma, úgy tűnik elégtelenek az integrált megközelítéshez, amit szeretnénk adni ennek az ügynek. Másfelől, biztos úr, és ahhoz, hogy elő kidolgozzuk ezt a jelentést, számos problémával nézünk szemben, amikor konkrét programokat akarnak előterjeszteni. A problémák többek között a különböző megközelítéseknek tudhatók be, például az akvakultúrák ipari méreteket öltenek, és másfelől pedig vannak a kutatások, amelyek pedig multidisziplináris kutatások és hosszú távú kutatásokat jelentenek. A hetedik keretprogram nem fedi le ezt a két területet, illetve nem azonos módon fedi le a két terület korábban a halászati főigazgatósághoz tartozott. A tudományos köröknek nehéz hozzájutniuk, az, nehéz elérniük azokat a tisztviselőket, akik a versenytárgyalásokkal foglalkoznak, és ugyanakkor van egy látásmód a tudományos körökben. Úgy tűnik, hogy az igazgatóság, a főigazgatóság az alapkutatásoknak adott prioritást, és nem a gyakorlati empirikus kutatásoknak. Ahhoz, hogy a közösségi tengerészeti stratégiát végezzenek kutatásokat, vagy az halászat és, a és az éghajlatváltozás közötti összefüggéseket vizsgálják. Ahhoz, hogy hatékony ágazat legyen a tengerészeti területen, ehhezért a tudósokhoz kell fordulnunk, és ezt elő kell irányozni a hetedik keretprogramba. Én szeretnék most szólni a második problémáról. Nincs elegendő fiatal kutató a tengeri kutatásban, illetve a halászati kutatások területén úgy tűnik, hogy ez a terület nem kellően vonzó a fiatalok számára, és nem tekintik karriernek. Ehhez megfelelő egyetemi kurzusokra van, szó, van szükség, ami aztán megfelelő karriert is biztosít. Fontos, hogy az alkalmazott kutatások eredményeit összefogjuk, és jobban össze tudjuk hasonlítani az eredményeket, és az adatok gyűjtésén is javítani kell. Javítani kell a kutatóintézetek közötti kapcsolatokat is, illetve természetesen jobban kell integrálni a, a halászoknak a tapasztalatait is, amikor a tudományos vélemények kidolgozásra kerülnek, amik aztán a, a halászati politika alapját képezik. Köszönöm szépen Miguel Ramos asszonynak, és most a biztos úr a szó. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. Nagyon kellemes az embernek a saját felelősségi területéről beszélni. Üdvözöljük az alkalmazott kutatást a közös halászati politika területén. Szeretném megköszönni a Halászati Bizottságnak és Miguel Ramos asszonynak jelentést. Pont megfelelő pillanatban érkezik a jelentés, hiszen a 2010 2000 tehát a 2010-es halászati és hajózási kutatási program beindításakor. A bizottság elvben egyetért a jelentés fő elemeivel. Üdvözöljük hogy az Európai Unió tengeri kutatási stratégia támogatást kap, a kapacitás építés, az új infrastruktúra, új ismeretek eh, is ide tartoznak eh, a tengeri és hajózási szakmák közötti összefüggés, szinergia kutatása is fontos. Lényeges az, hogy megfelelő költségvetés rendelkezzen a tengerészet és a tengeri kutatás, és ez ugyanolyannak kell, hogy legyen, mint a mezőgazdaság, illetve az erdőkultúra. A jelenlegi költségvetés a program három utolsó évében jelentősen növekedni fog, és ebből pedig a halászati szektor nyilvánvalóan profitál. A bizottság folytatja fáradozásait, hogy a halászat és az akvakultúra kutatása láthatóbbá váljon a jövőben. Szükség van a több alapkutatásra is. A szociológiai kutatások a tengerészet és a hajózás területén szintén prioritást élveznek. Végezetül pedig a bizottság megkönnyíti a halászati és akvakultúra kutatást az európai kutatási térségben, és pedig egy új stratégia segítségével. Elnök úr, igen, tisztelt parlamenti képviselők, úgy érzem, hogy ezekkel a kezdeményezésekkel leírtam, hogy megfelelő alapon folytathatjuk a halászati és akvakultúrás kutatást a keretprogramon belül. Természetesen az Európai Unió is jobban profitál majd az egyes nemzeti kutatási eredmények ismeretében. garantálhatom, hogy nem lesz bonyolultabb helyzet, mint korábban volt, hiszen ugyanazok az emberek dolgoznak továbbra is. És Bor Borgy úrral nagyon jó az együttműködése. Szerintem így kellene a kutatást folytatni, hiszen ágazatokon átnyúlóan együttműködünk, és ez pedig nagyon jó eredményeket garantál. Őszintén köszönöm a munkát, úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett. Köszönöm szépen eh, biztos úrnak. A szavazásra holnap kerül sor 10 óra 35 követően következő ülésünk egyébként február 19-én 9 órakor lesz, és most azt hiszem, hogy véglegesen leolthatjuk a villanyokat, és fel, eh, lezárom az ülést.